Nem tudott ideérni, mert késik a repülőgépe, és ezért elnézést kért. Ezért a május 11-én tartott meghallgatás témájával folytatjuk. Itt ül mellettem Sánchez úr, a Nőjogi Szakbizottság alelnöke. Nagyon sok érdekes vitát hallottunk már erről a témáról. A nők és férfiak egyenlősége az EU-s kereskedelmi megállapodások témájában. Sokat vizsgálottunk tehát, és most szeretnénk egy kicsit jobban elmélyülni A vita bevezetéseként először a társelőadókat fogjuk meghallgatni, Forenza és Björk asszonyokat. Az egyik az INTA szakbizottságból, a másik pedig Björk asszony a nőjogi szakbizottságból érkezett. 6-6 percet kapnak a téma bemutatására. Ezután pedig nyílt vitát fogunk folytatni. Ebbe bevonódhat természetesen az Európai Bizottság is. Mielőtt megkezdjük. Először López úrnak, a társelnökömnek adom meg a szót röviden. Köszönöm szépen, elnök úr! A kereskedelmi szerződéseket az Európai Unión belül különböző szemszögekből vizsgáljuk. Nagyon nehéz, hosszadalmas és kényes tárgyalások előzték meg, illetve folytatódnak továbbra is a TTIP, CETA, TISZA szerződések kapcsán. A mi szakbizottságunk nem kifejezetten erre a témára specializálódott, a nőjogi szakbizottság némileg mással foglalkozik, a nők és, egyen, és férfiak egyenlőségével, akár szociális, akár gazdasági, akár kereskedelmi témában foglalkozunk ezzel. Ebben ezért akarunk, vagy szeretnénk most is hozzájárulni a vitához, hogy a kereskedelmi szerződések hatását megvizsgáljuk e témában. És azonnal meg is adom a szót Forenza asszonynak. Eh, jag eh, börjar som jämställdhetsutskottets eh, föredragande, om det är okej okay för ordförande. Én vagyok a nőjogi szakbizottsági előadó, hogyha nem bánják az elnökök, akkor én Björk asszony kezdeném. Amikor a szakbizottságban kezdeményeztük ezt a jelentést, akkor nagyon világosan úgy láttuk, hogy fontos, hogy az Európai Uniós szintű kereskedelmi megállapodásoknak gender, vagy nőjogi, vagy minőségi aspektust is adjunk. És nagyon örülünk annak, hogy az INTA szakbizottság érdeklődött a velünk való közös munka iránt. Eleonora Forenzával, tehát együtt tudtunk működni ezen a jelentésen. Ahogy az elnök az imént mondta, május 11-én volt is egy szakértőkkel tarkított um, nyilvános meghallgatás a civil társadalom és a különböző intézmények részvételével, és érdemes megjegyeznünk azt, hogy a kereskedelmi politika talán még most fontosabb és érdekesebb, mint a Lisszaboni szerződés idején volt, amikor exkluzív kompetenciája volt az EU-nak a kereskedelmi, szak, kereskedelmi megállapodások végtárgyalása. Most a nemzeti szint is bevonódik, de a, ha megengedik, akkor én most nem is a tarifákat nézném meg, hanem inkább az egyéb hatásokat. Az EU-Kanada megállapodás, a TISA, a TTIP esetében mind fontos megfontolások ezek. A kereskedelmi megállapodások, ha egyáltalán valaha is voltak szlogenek, már nem azok. Az Európai Bizottság az úgynevezett ő kereskedik nőnemben, tehát a nő kereskedik C témában mm, fog tartani konferenciát, a nők hat, gyakorolt kereskedelmi politikai hatásokról, és sokkal több, sokkal öm, komolyabb tartalommal kell feltölteni ezeket a fellépéseket, ezeket a szlogeneket és gondolatokat, hogyha azt akarjuk, hogy a szociális aspektusokat, a nők és férfiak egyenlőségét valóban tudjuk befolyásolni a kereskedelmi megállapodások megkötésével, és ne csak üres szavak maradjanak a papíron, amit leírunk. A nők kezdeményezők, üzleti vállalkozásokba kezdenek, kezdeményezőek, de alkalmazottak is, és rendkívül fontos felismerni azt, hogy milyen kondíciók között dolgoznak, milyen feltételek között dolgoznak nők nyilván a magán és a közszférában is dolgoznak szolgáltatások területén. A kereskedelem különböző hatással van ezekre a területekre, illetve a tekintetben is különböző hatása van, hogy iparosodott országról van szó, vagy fejlődő országról. A kereskedelem nem természeti törvény, hanem a szakpolitikák alakítják ezért különböző célok, különböző jövőképek, különböző gondolatok irányítják. A kereskedelmi politika csak, mint, csak úgy, mint más szakpolitika, véleményünk szerint hozzá kell, hogy járjon ahhoz, hogy a környezetet védjük, a gyógyszerek és élelmiszer biztonságát, a szociális igazságosságot, és emellett a kereskedelmi politika rész része kell, hogy legyen a többi szakpolitikai célunkkal egyet értésben annak, hogy a nők és férfiak között nagyobb egyenlőséget érjünk el. Ez az ötös számú fenntarthatósági fejlődési célt szeretnénk elérni. A munkadokumentumunk hangsúlyozza azt, hogy a meglévő célok, a meglévő tanulmányokat, a meglévő példákat vizsgálnunk kell. Vannak már tanulmányok, amik a kereskedelmi politika nemekre gyakorolt hatását vizsgálják, például dél-kelet-ázsiai országokban nő, olcsó női munkát alkalmaznak annak érdekében, hogy bér dömpinggel oda vonzák a gyártási folyamatokat. Az innovációra és a tudásgazdaságra való összpontosítás helyett az olcsó női munkával úzták meg a gazdasági problémákat ezek az országok. Ezt lehetne egy kicsit, ezt a csorbát lehetne kiavítani némileg a kereskedelmi politikával. Nézzük meg a kereskedelmi minden nemi aspektusát, a foglalkoztatási hatásokat, a nőket, mint fogyasztókat, a nők hozzáférését az oktatáshoz, vízhez, egészségügyhöz és egyéb egyetemes szolgáltatásokhoz. A szakértők, akiket meghallgathattunk egy hónappal ezelőtt, hangsúlyozták, és mi ezt is bevettük a munkadokumentumunkba, hogy nagyon óvatosnak kell lenni a privatizációval, különösen akkor, amikor egyetemes szolgáltatásokról, például a víz szolgáltatásról van szó, de akkor is, amikor mondjuk a közbeszerzésre gondolunk, és azt se felejtsük el, hogy nagyon gyakran fizetés nélkül, vagy nagyon alacsonyan fizetett munkákban találunk nőket, például gondozóként. Ajánlásokat még nagyon korai megfogalmazni, ez most inkább egy munkadokumentum, úgyhogy azt szeretnénk hallani önöktől és az árnyék előadóktól, ahogy folytatódik a munka, hogy mit szeretnének még hozzátenni a dokumentumhoz. Az elemzésünkből is látszik az, hogy számos hatástanulmányt kell még megvizsgálnunk, szociális jogokat, emberi jogokat, nők jogait, a nők szerepét a kereskedelem politikában. Tehát ezt mind tanulmányoznunk kell, és az, hogy a kereskedelmi megállapodásuk megkötése előtt mi volt a helyzet, és milyen változások következtek be a szerződés életbelépése után. Ezeket meg kell értenünk, és utána össze kell kapcsolnunk a fenntarthatósági célokat a kereskedelmi megállapodásokkal, meg kell vizsgálnunk a magán és közféret, és azt is, hogy a kereskedelmi politikához kapcsolódó segélyek és támogatások tekintetében figyelembe veszük a nők érdekeit. Éppen ezért fontos, hogy a két szakbizottság együttműködjön. Megvizsgáltuk már ezt a témát az INTA szakbizottságban és a Nőjogi szakbizottságban is. Azon gondolkozunk, hogy lehetne-e kötelező érvényű jogszabályokban lefektetni ilyen jellegű célokat, illetve az elvárható óvatosság elvét bevenni nagyon sok jogszabályban. Most a kolléganőmnek adnám lassan át a szót. A, ahogy mondtam az imént is, nem a természeti törvény a kereskedelmi politika. A liberalizált kereskedelem nem lesz feltétlenül jó mindenki számára. Sokkal komolyabban kell vennünk ezt a dolgot, és nem elég, hogyha csak üres szlogeneket hangoztatunk. Örülök annak, hogy az Európai Bizottság egyre többet foglalkozik ezzel a témával, és örülök annak, hogy a holnapi konferencia egyik résztvevője is itt van velünk, és meghallgat bennünket. És ezen túlmenően úgy vélem, hogy az, hogy a Nőjogi Szakbizottság is képviselve van ebben a vitában, ez hát igazából egy eléggé hagyományos módja a dolg megközelítésének, a trade szak, vagy főigazgatóság eddig ugyan foglalkozott az emberi jogokkal, de a nőjogokkal nem. Hogyha azt akarjuk, hogy a különböző megközelítések működőképessé váljanak a kereskedelmi politikában, akkor gyakrabban kellene ilyen közös munkát végezni az illetékes szakbizottságok, mint például a nőgi szakbizottság bevonásával. Köszönöm szépen. Leonore Farenze. Grazie. E... Io eh, esporrò molto brevemente integrando szépen. Egy nagyon rövid hozzászólással készültem csak. De hozzá fogok szólni ahhoz is, amit Björk kolléga mondott a, ez, erről a dokumentumról. Nagyon örülök, hogy együtt dolgozhatok Malin Björk kollégával, és szeretném elmondani azt is, hogy közeledtek egymáshoz az elképzeléseink és a jövőre vonatkozó elgondolásaink a nemek közti egyenlőség témakörében az uniós szakpolitikák területén. Azt gondoljuk, hogy ez nagyon fontos kérdés, és Björk asszonyhoz hasonlóan én is úgy gondolom, hogy ezzel már így is elkéstünk, nagyon sokáig tartott, mire ideig eljutottunk, de reméljük, hogy a holnapi konferencia megoldja majd ezt a kérdést. Most pedig, hogy a munkadokumentum lényegi részére is reagáljak, én az INTA szakbizottság szempontjából tekintek erre az anyagra, természetesen. A kereskedelmi szakpolitikák már jó ideje nemek közti egyenlőség szempontjából semlegesnek számítottak, és láthatjuk ennek a megközelítésnek a következményeit és az eredményeit. Azt látjuk, hogy a globális piacok liberalizálódása mind a férfiakra, mind pedig a nőkre hatást gyakorolt. Mostanáig azt hiszem, hogy tévesen közelítettük meg ezt a témát, mert figyelmen kívül hagytuk, hogy a nők milyen szerepet töltenek be a kereskedelmi szakpolitikában. Végig kell gondolnunk a nők számára kínálkozó munkalehetőségeket, a készségek hiányát egyes esetekben, és azt, hogy természetesen nagyon sok nő fogyasztóként is tevékenykedik, és ezt is mindenképpen meg kell jeleníteni az anyagban. A FEM eh, szakbizottság részéről a gender mainstreaming jegyében megpróbáltuk például megvizsgálni a korábbi jelentéseket, anyagokat, például a Fontana jelentést, amely egy friss nézőpontot kínált. Azt láttuk, hogy az Európai Unión belül a szakpolitikák már hosszú ideig teljesen ezt a szempontot. Tehát politikai kérdésé kellett tennünk a nemek közti egyenlőség problémáját, és ebből a szempontból érzékenyen kellett hozzáállnunk a kérdéshez. A már rendelkezésünkre álló információ alapján megpróbáltam ezt friss szemmel nézni, és olyan ajánlásokat illesztettem bele a szövegbe, amelyeket például 2010-ben fogalmazott meg az Európai Parlament az emberi jogi témákkal és a környezetvédelemmel kapcsolatban. Malin Björk kollégával megpróbáltuk ebben az új jelentésben ismét kihangsúlyozni azt, hogy a nők jogai, illetve az LMBTIQ jogok kulcsfontosságúak a kereskedelmi megállapodásokban is, és ezeket nem lehet egyszerűen a vámmentességi kvótákkal egy szinten emlegetni. Tehát fontos, hogy ezek az eszközök szerepeljenek a kereskedelmi egyezményekben is, ez kell ahhoz, hogy az emberi jogokat olyan záradékokkal tudjuk védeni, amelyek nem funkcionálisak, hanem kötelező érvényűek a nők jogait emberi jogokként kell kezelni. És ezeket is teljesen kötelező érvényűként kell kezelni. Tehát, ahogy korábban is mondtam, a munkám során figyelembe vettük a legfontosabb kérdéseket, a fenntarthatósági célokat, és az ötödik pontban láthatjuk azt is, hogy ezek a jogok nagyon fontosak ahhoz, hogy eh, sikerüljön elérni a nemek közti egyenlőséget, illetve a nők és eh, lányok felhatalmazását. És különösen az ötödik célkitűzésnek eh, végig kell vonulnia a teljes szakpolitikán. Ezt a megközelítést szeretnénk az egész munkánk során alkalmazni. Szeretnénk továbbá kihangsúlyozni azt, hogy az új generációs kereskedelmi megállapodások, például a Kanadával kötött megállapodás, de akár a Japánnal kötött megállapodásunk, vagy akár a Csillével való egyezmény, mind más hatással van a nők helyzetére. Nagyon jól tudjuk, hogy vannak olyan tényezők, amelyek semmiképpen nem tekinthetők eh, nemi szempontból semlegesnek. Ezért ezekben az esetekben eh, jobban kell koncentrálnunk a hatásvizsgálatokra eh, mind a két irányban. Azt gondoljuk, hogy ezeknek rendszer szintű következményei lesznek, és ezért kötelező érvényű pénzügyi intézkedéseket kell ezekhez kapcsolni. a nemek közti egyenlőség aspektusát be kell emelni a befektetések előtt álló korlátok témakörébe is. Ugyanis olyan helyzetre van szükség, ahol nem kerül sor a szabályozási keret lebutítására, ennek ugyanis negatív hatása lenne a nemek jogaira. A kereskedelmi megállapodásokat úgy kell meg alkotni, hogy abból a fejlődő országok is részesüljenek. Ugyanis ezekben az országokban a szolgáltatások is bekerülnek a kereskedelmi megállapodásokba. És természetesen a higiéniai szolgáltatások esetében is meg kell küzdenünk azzal a problémával, hogy most már Trump van kormányon az Egyesült Államokban, és ezért olyan szakpolitikákra, olyan eszközökre van szükség, hogy ezen a területen fenntartsuk azt, amit eddig már elértünk. Erre kell tehát koncentrálnunk, és egyértelműen ki kell mondanunk, hogy az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásaink, illetve a TTIP valószínű újra megnyitása igen jelentős az Európai Unió számára és azt is ki kell mondanunk, hogy súlyos akályaink vannak ezen a területen. Azt hiszem, az Európai Uniónak kötelessége megvédeni ezeket a jogokat. A kiszolgáltatott csoportok, az LMBT csoportokhoz tartozó személyek és más kisebbségi csoportok jogait is meg kell védenünk. Ide tartozik például az LMBTIQ közösségek számára a hormonkezelés. Itt más jogokat kell tiszteletben tartani. A kereskedelmi megállapodásokban ezért fontos, hogy megértsük a nemek közti különbségeket, és hogy ezek már a tárgyalási folyamatban is végig jelen legyenek. Különösen akkor fontos ez, amikor a fenntartható fejlődésről szóló fejezetekről tárgyalunk. Itt alapvető és kötelező érvényű szabályokat kell bevezetni. És a méltányos munkahelyek elvét is meg kell valósítani. El kell kerülni a hátrányos megkülönböztetést a munkahelyeken nemi alapon is, és fontos, hogy a környezetvédelmét is prioritásként kezeljük. Malin Björk és én is végig arra törekedtünk, hogy megoldásokat találjunk. Következtetésként annyit tudnék mondani, hogy szeretnénk ismét hangsúlyozni, mennyire fontos ez a munka, és reméljük, hogy a most következő munka az árnyék előadókkal és az érdeket felekkel együtt pozitív irányba vezet majd minket, és jó eredményeket tudunk elérni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket a bevezető szavakat, és most pedig rátérünk a jelenlévő képviselőkkel a vitára. Először is az árnyékjelentéstevő kapják meg a szót, és az EPP jelentéstevőjével Szájfi asszonyjal kezdem. Köszönöm szépen. Elnök úr, szeretném megköszönni a két előadónak a munkát és a dokumentumot is, amit ma itt bemutattak. A nemek közti egyenlőség az Európai Unió egyik alapértéke, és az európai kereskedelem politikának is hozzá kell járulnia a, a védelméhez. A gazdaság és kereskedelem van a nemi szempont megjelenítése. Ami a munkadokumentumot illeti, sajnálatosnak tartom, hogy a bizottság eh, kereskedelem mindenki számára című stratégiája nem eh, foglalkozik a nemek közti egyenlőséggel. Remélem, hogy eh, a stratégia félidős értékelésénél ez bele fog kerülni. Ezzel párhuzamosan figyelemmel követtem a nemek közti egyenlőség megjelenését az EU és a Csile közötti megállapodás tárgyalásai során, és szeretnék erről többet tudni. Ami a közszolgáltatásokat illeti, a munkadokumentumban ez is megjelenik, és szeretném ezzel kapcsolatban kiemelni, hogy a mi üzenetünk mindig egyértelmű volt. Ez számunkra egy átléphetetlen határ, a közszolgáltatásokat minden kereskedelmi tárgyalásból ki kell zárni. Végső soron pedig azt gondolom, hogy továbbra is a maximális átláthatóságra kell törekednünk a kereskedelmi tárgyalások során, és az érintett szereplőket is mindig be kell vonni. Az Európai Uniónak mozgatórugó szerepet kell betölteni a e nemzetközi szinten. Köszönöm szépen! és szerettem volna még azt is jelezni, hogy Mater asszony nevében is szólok, ugyanis ma ő nem tudott itt megjelenni. Köszönöm szépen a tömör hozzászólását. Amikor Rodriga asszony kapja meg a szót. Empezar. por... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is azzal szeretném kezdeni, hogy gratulálok a két társelőadónak, Björk asszonynak és Ferenca asszonynak. Azt gondolom, hogy jó előre lépés ez a munkadokumentum, amelyet elkészítettek. Teljes mértékben osztom az abban megjelenő célkitűzéseket. Ez a cél nem más, mint hogy a kereskedelmi politika valóban összhangban legyen a nemek közti egyenlőség célkitűzésével. De azt is gondolom, hogy a jelentés bemutatására szánt időben jó lenne, hogyha többet beszélnénk arról, hogy hogyan tudnánk elérni, hogy a kereskedelmi megállapodásokban valóban ne szerepeljen többé az, hogy nemek közti szempontból semleges lenne ez a politika, ugyanis ilyen politika nem létezik. Az kereskedelmi megállapodások tartalmát és eszközeit is ennek a célnak kell alárendelni. Az ex ante tanulmányok szerintem fontosak lennének, minden országban fel kellene tárni azt, hogy a női foglalkoztatás hogyan működik. És nagyon fontos, hogy beszéljünk erről a témáról, ami megjelenik ugyan a jelentésben, de szerintem nagyobb súlyt kellene ennek adni, az, hogy jobb adatok álljanak rendelkezésünkre. Hogyha nem tudunk e-, elég jó adatokat elemezni, akkor nem tudunk helyes diagnózis sem alkotni, és nem tudjuk a szükséges politikákat sem megalkotni. Ezen kívül úgy vélem, hogy nagyon fontos még az, hogy elemzést végezzünk a folyamat közben és utána is. És szeretném, hogyha egyértelműen kijelentenénk, hogy a kereskedelmi tárgyalásokban egy nemek közti egyenlőségről is megjelenik egy fejezet. Egy ilyen konkrét fejezetre is szükség lenne, és ezt mindig figyelembe kéne venni. Ennek a tartalma túlmutathatna az alapvető szükségszerűségeken, és konkrét szakpolitikákat fogalmazhatna meg fontos, hogy minden ország helyzetét felmérjük, és ez jelölné ki, hogy hogyan lehet a tárgyalásokat úgy lefolytatni, hogy a lehető legjobban profitáljanak a nők is a kereskedelemből. De nem szabad megfeledkezni arról, hogy a versenypolitikát ezek a politikák nem helyettesítik, ott továbbra is mindent meg kell tenni az egyenlőség érdekében. De tehetnénk ennél még többet is. Szerintem fontos lenne olyan női és férfi szakértőket megszólaltatni, akik részt is vehetnének a tárgyalásokban ők egy szigorúan ellenőrzött komoly tartalmat tudnának hozni a tárgyalásokba, és ha nem számítunk a szakértőinkre, akkor hogyan is tudnánk ezt megtenni? Tehát arra van szükség, hogy tartalmat adjunk ennek a fejezetnek, mert azt hiszem, hogy több millió nő azt várja az Európai Uniótól, hogy megtegye az első lépéseket ezen a területen. Szeretném még megemlíteni, hogy Csillével jó kapcsolatunk van. Ez az első olyan ország, amely kereskedelmi megállapodásokat írt alá Uruguayjal és Kanadával, és ezekben jelent meg először a nemek közti egyenlőség. És ebben semmilyen ideológia nem jelenik meg, Uruguayban baloldali, Kanadában pedig liberális kormány van, és mind a ketten fontosnak tartották a nemek közti egyenlőséget és az Európai Uniónak is meg kell felelnie ennek a színvonalnak. Ugyanis ez az igazságosságról szól, az emberi jogokról szól, e, és e, a legelső az, hogy megteremtsük az egyenlőséget. Azt gondolom, hogy e, ha már a Csillével kötött megállapodás megújításánál tartunk, én ezzel foglalkozom előadóként, és a nemek közti egyenlőség perspektíváját ebben meg kellene jeleníteni. És Chile elnöke olyan személy, ami egy fontos lehetőséget ad nekünk arra, hogy a kereskedelmi egyezményekbe beilleszünk egy nemek közti egyenlőséggel foglalkozó fejezetet. A kereskedelem előnyeit ki kellene terjeszteni, hogy azokból mindenki részesülhessen, a nők is. Azt hiszem, hogy jó utat fogunk bejárni, Mind a két előadó, legalábbis az Intaszakbizottság Bizottság részéről, mind a két előadó komolyan részt vesz a munkában. A néppárti képviselő, illetve én is részt veszünk ebben a folyamatban. Azt hiszem, hogy az együttműködés fogja fémjelezni a közös munkánkat, és hogy mindannyian elégedettek leszünk azzal, ahogyan a nemek közti egyenlőség bekerül a tárgyalások folyamatába. Köszönöm szépen! Muito obrigado, Rodrigues Pinheiro. Pergunta... Köszönöm szépen Rodrigues Pinheiro asszonynak. Van-e még valaki a nem túl sok képviselő közül, aki kívánna valamit szólni ebben a vitában? Igen, köszönöm szépen. Csak azért szeretnék hozzászólni, mert Mátára asszony elnézését kér, hogy nem tud itt lenni ma velünk. Viszont a néppárti felelősként eljutotta hozzám a dokumentumát. Szeretném emlékeztetni rá, hogy a kereskedelmi megállapodások ösztönözni tudják a gazdaságot, és ezért lehetőséget jelentenek a vállalkozó nők számára is, akik a kereskedelmi világában dolgoznak. Érdemes lenne vizsgálni azt, hogy a kereskedelem fejlődése hogyan járult hozzá a nők és férfiak egyenlőségének alakulásához a globalizációban, illetve a jobb nők jogok jobb tiszteletben tartása az hozzájárulna az emberi jogok és a gazdaság fejlődéséhez is. Érdekesnek tartja ezt a, doku- ezt a pro, munkadokumentumot, konkrét programok kialakítását szeretné előmozdítani, hogy a tőkepiachoz, az infrastruktúrához és a saját cégük létrehozásához jobban hozzáférjenek a nők. Illetve Materasszony hangsúlyozza azt is, hogy az Európai Uniónak támogatni kéne azt a kereskedelmi politikát, ami a szociális gazdasági uh, különbségeket csökkent a nők és férfiak között. A nők jogait meg kell védeni a kereskedelmi megállapodásokon keresztül is, illetve a dolgozók jogait is védeni kell, a diszkrimináció ellen védeni kell a nőket, a nők és férfiak egyenlőség olyan központi téma, amit az összes Európai Uniós szakpolitikában érvényesíteni kéne. Köszönöm szépen. Megint. Most pedig Bégén asszony kap szót. Eh, signor Presidente, colleghi, vorrei intanto ringraziare le correttrici. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Mindkét jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani a jelentésükért. Én kritizáltam azt, hogy a megállapodások néha negatívan hatnak ki az állampolgárokra, de most főként a nőkről szeretnék beszélni. Azt mutatták a statisztikák, hogy néhány fejlődő országban nőtt a kereskedelem, viszont a gazdasági különbségek egyre inkább növekedtek a nők hátrányára. Ez elfogadhatatlan, de ez megsérti az EU megállapodásokat is, legalábbis a nők jogai tekintetében. A szabadkereskedelmi megállapodásnak szólnia kellene arról is, hogy stimuláljuk a nemek közötti esélyegyenlőtlenséget. A fejlődő országokban nem dolgoznak a nők és a lányok. Ha lenne munkájuk, akkor az nagyon sokat jelentene a fejlődés szempontjából, az emberi jogok szempontjából is. A nők jogait figyelembe kell tartani, és a kereskedelmi szerződésekkel ezeket lehetne elősegíteni. Nagyon fontos az, hogy eh, erre gondoljunk, és amikor a szabad nyújtásról van szó, a szociális eh, szolgáltatások is ide eh, kerülhetnek, viszont itt gyakran kimaradnak a leggyengébbek a nők. Azt javasolnám, hogy nem szólhatnánk egy pár szót itt Európában is a kereskedelmi politikáról a nők érdekében. A női vállalkozók között együttműködés Európa és más országok között esetlegesen sokat segíthetne. Ez lenne az én kívánságom. Köszönöm szépen, most pedig Bilbao Barandika Igen, köszönöm szépen. Jó napot kívánok mindenkinek. A jelenlegi munkának árnyék előadója vagyok, és a frakciómban azt gondoljuk, hogy ez egy pozitív elgondolás. Azt gondoljuk, hogy a nemzetközi megállapodások támogatják a gazdasági fejlődést, és úgy véljük, hogy képesnek kell lennünk arra, hogy a harmadik generációs megállapodásokat tovább tökéletesítsük, úgy, hogy azok hangsúlyt fektessenek az emberi jogokra, és hogy bekerüljön egy olyan konkrét fejezet, amelyben a nők jogai is megjelennek, vagy legalábbis olyan programokat kell indítani, amelyek támogatják a gazdasági növekedést, fejlődést és foglalkoztatás bővülést a nők számára. És ebben az értelemben egyetértünk azzal, amit a hatásvizsgálat állít. A kereskedelmi egyezmények, amelyeket harmadik országokkal köt az Európai Unió, azon túl, hogy konkrét adatokat tartalmaznak, az információink szerint támogatják a nők foglalkoztatását is, és ezért ebből a szempontból úgy gondoljuk, hogy tovább kell csiszolnunk ezeket a megállapodásokat. A női foglalkoztatás szempontjából ezekkel az országokkal kötött megállapodásokat tovább kell javítani, a, annak érdekében, hogy ne csak azokban az országokban érjük el az egyenlőséget, amelyekkel megkötöttük az egyezményt, hanem az európai országokban is. Ugyanis úgy véljük, hogy nem kell mm, nekünk leckésztetnünk azokat az országokat, amelyekkel megállapodást kötünk. Nem igaz az, hogy nálunk vannak a válaszok. És ezzel párhuzamosan tudnunk kell azt, hogy az egyes országokban máshogy működnek a dolgok. Tehát, ha megnézzük Chile női foglalkoztatási számait, láthatjuk, hogy a nők ebben az esetben sokkal többet vállalkoznak, mint Európában. Tehát elemeznünk kell az adatokat természetesen, de az egyenlőségen kívül másra is ki kell térni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig ismételten az elnök kapja meg a szót. Igen, én pedig lezárom a vitát, és megadom a szót a bizottságnak Thomas Bent képviseli a bizottságot. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy meghívtak bennünket erre a vitára. Nagyon érdekes ez a vita, és örömmel veszünk ebben részt. És holnap is lesz majd egy hasonló vita a nők és kereskedelem kapcsolatáról, és Aranche González és Malmström biztos asszony szervezik ezt. Nagyon sok érdekes dolgot hallhattunk, néhány dolgot szeretnék kiragadni, és négy pontot fogalmaznék meg. Mit teszünk ma? Amit nem teszünk ma, és mi az, amit tehetnénk még? Azzal kezdeném, amit az egyik utolsó felszólaló mondott el, aki igazából azzal zárta a hozzászólását, hogy sokat tanulhatunk még ahhoz, hogy előlépést lehessen elérni. Ez így van, sokat kell még tanulnunk, nem tudunk még sokat erről a témáról. Most kezdjük így lassanként bevezetni az értékelésekben az esélyegyenlőséget, de ez nagyon nagy kihívást jelent ez a téma, nem csak egy bizonyos szint felett nézzük meg az adatokat, feltesszük azt a kérdést, hogy kik a tulajdonosai a különböző cégeknek. Egyre inkább foglalkozunk ezzel, és rámutatott erre a Pinheiro asszony is. Nagyon fontos a jó, a diagnózis, amelyel tényleg megalapozott döntéseket hozhatunk a következő lépésről. Amikor elolvastam a tervezett jelentést, jelentéstervezetet, akkor láthattuk azt, hogy vannak bizonyos fajta feltelézések, de mindenképpen elkötelezettek vagyunk, hogy többet tanuljunk és meghatározzuk a tényeket, amelyek alapján a politikákat megtervezzük. Számos törekvés már létezik, és mit teszünk pontosan most? Nem csak, hogy értékeljük ezt a témakört, hanem foglalkozunk az ILO megállapodások végrehajtásával, illetve azzal is, hogy valóban nincs -e diszkrimináció a foglalkoztatás eh, területen. A GSP Plus rendszer kedvezményezettje kapcsán is ezt megvizsgáljuk. Már most is együttműködünk az OECD-vel és a Nemzetközi Kereskedelmi Központtal a megfelelő üzleti etikát illetőleg, illetve az esélyegyenlőséget illetően. Tehát nagyon sok mindent teszünk már most is. Vannak olyan dolgok is, amelyekkel még nem foglalkozunk, például, amelyre utaltak a jelentésben is, például a privatizációval nem foglalkozunk, a kereskedelmi megállapodások nem privatizálják a szolgáltatási szektort, pont ellenkezőleg az EU-nak minden megállapodásában van egy olyan záradék, amelyet be lehet vezetni exkluzív jogokat, amikor a szektor belföldi vagy másokból privatizálásra kerül. Tehát mi nem privatizálunk, például a vízterületén vagy bárhol, de a társjelentéstevők azt mondták, hogy bizonyos szektorban fel lehetne venni plusz zerdeket, hogy többet szóljunk az esélyegyenlőségről, ezt jól meg kell vizsgálnunk. Meghallgattam a szakértőket a május 11-i meghallgatáson is, ahol elmondták, hogy a szolgáltatások szektorában sok nőt alkalmaznak, és lehet, hogy itt vannak kereskedelmi lehetőségek, hogyha liberalizálják ezeket a szektorokat. Tehát nagyon is tudatosan meg kell vizsgálnunk ennek a lehetőségét, de azt a tényt is, ez azt jelenteni, hogy szektorokat nyitnánk meg, amelyek hagyományosan általában zártak a kereskedelmi meglapodásokban. Tehát van néhány dolog, amelyel nem foglalkozunk, de egyértelmű, hogy több mindent lehetne tenni. Várom már a holnapi vitát majd. Jelenleg nem tudom Szájfé azt, hogy megerősíteni azt, hogy mi fog majd történni a Csilivel folyó tegyelások során. A kollégiumnak kell kialakítania az álláspontját a tárgyalási mandátumról. De egyetem, hogy többet tehetünk, mert csak azért is, én nem akarok egy szlogeneket hangoztatni, de a kereskedelmi politika az tényleg a, arról szól, hogy mindenki számára kereskedelmet hozzunk létre. Egyetemű, hogy érzékenynek kell lennünk a e, nemek irányába, és en, ebbe az irányba kell terelni a kereskedelmi politikát is. Például itt lehetnek e, nem specifikus e, előírások és a kereskedelmi szerződésekben. Utolsó pontként azt emelném ki, és erről lehet majd beszélni az önök dokumentumában is, hogy a kereskedelmi politika arról szól, hogy az értékeinket adjuk át a világnak. Nagyon nehéz külsőleg standokat bevezetni, hogyha azok belsőleg nem rendelkeznek néhány elképzelés, amit hallottam, olvastam, beleértve azt, hogy bizonyos cégekre kelljen korlátozni a közbeszerzést, ahol, vagy kizárni olyan cégeket, ahol csak férfiak vannak a irányított testületben, ez, ez túlságosan nehéz lenne. Úgy szeretnénk, elhelyezni a belföldi politikán belül a kereskedelmi politikát, hogy ezeket a standardokat lehessen alkalmazni. Szerintem ez lett az első inspiráció forrása mellett tekinthetünk. Ez lehet talán a válasz arra, mit tehetünk az esélyegyenlőség számára a kereskedelmi politikában. Remélem, hogy további válaszokat is, válaszokat is tudunk adni majd a holnapi fórumon. Elnök, köszönöm szépen, és mint végezetül megadom a szót a jelentéstevőnek. Nem tudom, hogy melyikőjük akarja kezdeni. Ugyanaz a sorrendesség. Uh, Eleonora can conclude. Eleonora össze tudja foglalni. Köszönöm szépen az árnyék előadóknak nagyon komoly elkötelezettséget és sok szakértelmet érzékeltem, ezt nagyon komolyan fogjuk tudni használni a munkadokumentum további kialakítása során, amikor a célkitűzéseket tudjuk meghatározni. Ezt mind figyelembe tudjuk majd venni, amit mondanak. A Trade for All, a kereskedelem mindenkinek kezdeményezés nem elégséges, és a megállapodásokat nemek közötti egyenlőség szempontjából is vizsgálni kell majd. A hatástanulmányokat is vizsgálnunk kell, ezzel is egyetértek, és azzal is, hogy a javaslatainkat hogyan tudjuk kézzelfoghatóbbá tenni, hogy az Európai Bizottság tudjon konkrét lépéseket tenni ezek nyomán. Fontos felismerni, hogy vannak következményei az észak és dél között, a különböző típusú gazdaságok között kötött kereskedelmi megállapodásoknak. Ha például a CETÁT vagy a TTIP-et nézzük, ezek az északiak egy kicsit különböznek, persze a többitől, de ettől függetlenül a nőket foglalkoztatási tényezőként, alkalmazottként is figyelembe kell venni, valamint vállalkozóként és szolgáltatásnyújtóként. Ahogy a bizottság az imént mondta, a tulajdonosi struktúrát is érdemes megvizsgálni. Ez is fontos összetevője a kereskedelmi politikának. Úgy vélem, és hogyha előre tekintek, amikor arra a pontra, amikor az év későbbi részében egy jelentés tervezetet tudunk majd kidolgozni, fontos lenne június 22-i ülés 11 óra és délután 1 között, talán így e-mailt is fognak erről kapni, Nos, tehát szeretném meghívni önöket az előadói ülésünkre, ahova érdekelt feleket, mint például a Business Europe, Oxfam és más civil szervezeteket, az ENSZ nőkkel foglalkozó egységét is meg fogjuk hívni. Fontos dokumentumokat várunk tőlük, amikkel gazdagítani tudjuk majd a jelentésünket. Amit a bizottság mondott, hálás vagyok, hogy itt vannak, de a nyitó nyilatkozatukban azt mondták, hogy nem egészen biztosak annak, hogy nőjogi vagy nemek közötti egyenlőségre vonatkozó következménye is vannak a kereskedelmi politikának. Ebből is látszik, hogy mennyire komoly hegyet kell megmásznunk még, mekkora út áll előttünk. Feministaként megszoktuk azt, hogy hegymenetben kell csatáznunk. Úgyhogy meg fogjuk tenni és számos más téma kapcsán is itt az Európai Parlamentben olyan jelentéseket kellett készítenünk, amivel elmozdítottuk a határvonalakat, hogy nőjogok, emberi jogok, munkajogok területén. Hozzá vagyunk szokva ehhez a munkához, ehhez a harchoz, meg fogjuk tenni, és remélem előbb vagy utóbb a bizottság is csatlakozik hozzánk ebben a munkában. Sok sikert kívánok a holnapi konferenciához, Forenza kolléganőm ott lesz, és remélem, hogy a feminizmus is el fog jutni a kereskedelmi főigazgatóságra, mégpedig hamarosan. Köszönöm szépen. Köszönöm, Forenza asszony kívánna hozzászólni. Igen, köszönöm szépen. Hát nyilvánvalóan még egyszer hangsúlyozni tudnám én is azt, amit Marian az imént mondott. Eltökéltek vagyunk, és ezt a projektet szeretnénk továbbvinni. Ez egy politikai elköteleződés a részünkről. Ez európai politika, európai kereskedelmi politika és a bizottság felé. Látjuk, hogy milyen nehézségek, milyen akadályok állnak előttünk, és reméljük, hogy erről még többet fogunk tudni beszélni holnap. Köszönetet mondok a kollégáknak, akik felszólaltak és köszönöm az Európai Bizottság képviselőinek is, hogy eljöttek. Nagyon szeretnénk, hogyha jelentésben nagyon sok ember véleménye bekerülne, nem csak a két szakbizottság képviselőinek a gondolatai, hanem amennyire lehetséges, szeretnénk, hogyha hozzájárulnának mások is, szakértők, érdekelt felek férfiak és nők, akik elkötelezettek a kereskedelmi szakpolitika és a kereskedelmi megállapodások iránt. Köszönöm mindenkinek a javaslatait. Tovább fogom fejleszteni őket. Néhány megjegyzés kifejezetten érdekes volt, és tökéletesen egyetértek kollégámmal, Békén asszonyjal, például abban, hogy szükséges alaposabban megvizsgálni mindennek a hatását Európában. Illetve azt is, hogy a női vállalkozók hogyan tudnak egymás között együttműködni és új szakpolitikákat javasolni, amelyek jobban a figyelem homlok terébe vonják a nők és férfiak egyenlőségének kérdését. Ahogy valaki mondta, saját megközelítésre van szükségünk, egy új megközelítésre, amely tükrözi a helyszíni valóságot ebben az ágazatban. Úgy vélem, hogy ideológiai megközelítést kell alkalmaznunk, ami más, új, és inkább a nemek közötti egyenlőségre alapozott kereskedelmi politika. Nem gondolhatjuk, hogy ez magától meg fog valósulni, hanem komolyan kell dolgozzunk azért, amit megpróbálunk itt elérni. Emberi jogokról beszélünk, nők jogairól beszélünk, eszközökre van szükség, hogy meg tudjunk bizonyosodni arról, hogy kötelező érvényel tiszteletben tartják ezeket a kereskedelmi megállapodásokban. Úgy gondolom, hogy a hatásvizsgálatok, az ex ante vizsgálatok szintén alapvető fontosságú elemei ennek a munkának. És remélem, hogy azok, akik részt fognak venni ebben a vitában, ahogy Malin is mondta az imént, majd esetleg eljönnek arra az árnyék előadói ülésre 11 és 1 óra között, amit Malin említett ez a párbeszéd, ami most kialakult a két szakbizottság között, ez érdemes arra, hogy továbbfejlesszük. És a szakbizottság nő és férfiak egyenlőségével foglalkozó munkacsoportja is remélhetőleg belefolyik majd a munkába, hogy jó jelentést tudjunk a munka végén készíteni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, ezzel lezártuk ezt a vitát. Köszönöm a nagyon értékes aspektusait a vitának, és természetesen köszönöm a jelenlétüket, tisztelt alelnök úr. A menetrendünk szerint a következő együttes ülésünk október 10-én lesz. Azt hiszem, hogy addigra meg lesz a jelentés tervezet is, nem csak a munkadokumentum, úgyhogy akkor már a jelentés tervezetet tudjuk majd megvitatni. Köszönöm szépen! Most pedig két perces szünetet tartunk, négy órakor folytatjuk a munkát. Köszönöm szépen!